Folytatjuk az Európai Parlament 2018. május 3-án megszakított ülésszakát. A 2018. május 2-ai és 3. ülés jegyzőkönyve és az akkor elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. Van valakinek észrevétele a jegyzőkönyve